Colleagues, we can start. We are now to point eight of a nyolcas napirendi pont következik. Szavazás. Az Európai Statisztikai Irányítási Tanácsadási Testület elnökét fogjuk megszavazni. Tegnap eh, már közmeghallgatást tartottunk erről, utána értékeltük ezt a meghallgatást, amely pozitív volt. Most pedig eh, az eljárásunkat a formális szavazással kell lezárnunk. A tanács javaslatáról szavazunk, hogy eh, az ESCAB elnökének Márti Hetemeki urat jelöljük. A kollégákat arra kérném, hogy most szavazzanak készfeltartással, ki támogatja Márti Hetemeki úr jelölését, ki ellenzi azt, ki tartózkodik. A szavazás pozitív eredménnyel járult, gratulálunk Heti Meki úrnak. Kilences napi rendi pontunk következik, ami az új párbeszéd, új gazdasági párbeszéd és eszmecsere Pierre Moszkovicivel, a gazdasági és pénzügyi ügyek biztosával, a bizottság véleményt fogjuk meghallgatni az euró tagállamok költségvetési tervezeteiről. 16 euró tagállam van, és szó lesz még a Sixpack, Tupac rendelet felülvizsgálatáról, és azon dokumentum alapján, amelyet beterjesztettek, de figyelembe véve a bizottság bejelentett közleményét is a rugalmasság legjobb kihasználása tükrében, amit Dombrovskis biztos, illetve Moszkovici biztos fognak majd bemutatni januárban. Úgy gondolom, hogy eh, az imént lezajlott eh, vita is az éves növekedési jelentésről egy nagyon koherens, átfogó gazdasági politikát eh, mutatott fel, és úgy vélem, hogy a költségvetési tervezet és fontos részét képezi ennek a megközelítésnek erről már beszéltünk, és most pedig Moszkovici úr mélyebbre fog hatolni, és megmutatja azt, hogy a bizottság milyen megközelítést alkalmaz a költségvetési tervezetek vizsgálatakor. És ahogy Dombrovski biztos is elmondta, hogy most már semleges fiskális állapot fog létrejönni az eurózónában. Erről kell most majd beszélnünk. A különböző tagállamok helyzetéről. Jelenleg egy tagállam sem tér el, tért el a szabályoktól, viszont volt, vannak új elemek, a struktúrális reformok végrehajtása például. Ez nagyon érdekes lehet. A fiskális politika, illetve a gazdasági politika közötti kapcsolat szempontjából ez nagyobb koherenciát jelenthet a két politika között. Nagyon érdekes új elem ez, amerről beszélhetünk, és meg is adom a szót a biztosnak. Köszönöm, elnök úr, képviselő urak és hölgyek! Nagyon érdekes vitát folytattunk Dombrovskis és Tyson kollégáimmal, amely egy átfogó kép megrajzolására adott lehetőséget. Most pedig önökkel szeretnék eszmét cserélni azon döntéseket illetően, amelyeket múlt héten hoztunk Dombrovskis úrral együttesen a költségvetési tervezetekről az euróvezet országai részéről. Nos, metodológiai szempontból világos különbséget kell tenni két gyakorlat között, amelyek függetlek egymástól. Egyrésztről a jövőt kell előkészíteni, ez a TUPEC eljárás, amely a tagállamok költségvetési tervezetét vizsgálja felül. A 2015-ös költségvetés tervezetekről van szó, ahogyan az elnök úr elmondta, bizonyos költségvetés tervezeteket nem kaptunk meg októberig. Az előző bizottságba, és ez a stabilitási és növekedési paktum értelmében következményeket von maga után. A második dolog pedig a múltbeli fejlemények kezelése, ez kicsit nehezebben érthető esetleg, tehát a 2014-es felépeseket kell értékelni, a túlzott költségvetési hiányeljárás keretében, és ezt fogjuk megtenni 2015 márciusáig. Tehát pontosabban a túlzott költségvetés ilyen eljárás három ország esetében zajlott Franciaország, Olaszország és Belgium. A bizottság 2015 március elején vizsgálja meg ezen országok helyzetét a stabilitás és növekedési paktum követelményeinek megfelelően. Ezt több elem alapján tesszük meg. A 2014-es költségvetés végrehajtása az egyik, azaz a hatékony fellépések végrehajtását vizsgáljuk meg, aztán a 2015-ös költségvetést vizsgáljuk, a 2015-ös strukturális erőfeszítéseket, és harmadsorban a strukturális reformokat, amelyeket a kormányok bejelentettek, a bizottsághoz intézett levelükben, amelyet nyilvánosságra is hoztunk. Ugyanakkor a saját véleményünket is bevonjuk ebbe a vizsgálatba. Tehát jelenleg ezen három ország elfogadott struktúrás reformokat, amelyek a növekedést támogatják 2014 elején, amelyek kihatnak majd a potenciális növekedésre, de a, az államháztartásra is középtávon. Nos, a mi nézőpontunkból de erre még lehetőségünk lesz erről vitázni. Ez a megközelítés a hitelesség és a szabályok hitelessége garantálására is szolgál. A bizottság nagyon gondosan alkalmazza az idevágó szabályokat, ugyanakkor nem akart tudtunk döntéseket hozni, amelyeket aztán a tagállamok megtámadhatnának. Tehát itt még nincsenek teljes körű számadataink. A bizottság hat tagállam esetében az euró övezetben véleményt ad a költségvetés tervezetet illetően 2015-ös évre vonatkozóan. Itt elemzésünk eredménye világos, több csoportot különböztettünk meg, öt ország teljes mértékben megfelel a paktum követelményeinek, Németország, Írország, Luxemburg, Hollandia és Szlovákia ezen országok. Németország esetében és ez kapcsolódik ahhoz, amiről az imént vitáztunk a riasztási mechanizmus kapcsán, illetve a makrogazdasági egyensúlytalanság esetében. Egy fontos más van, de szükség van beruházásra, a kamatok nagyon alacsonyak, és ez lehetővé tenni az állami beruházásokat. Négy ország esetében Észtország, Lettország, Szlovénia és Finnország olyan költségvetési tervezetek nyújtottak be, amelyeket nagyjából megfelelőnek tartunk. Hét ország esetében Belgium, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Málta, Ausztria és Portugália a költségvetés tervezettek esetében fennáll a nem megfelelőség kockázata. Spanyolország, Franciaország és Portugália a költségvetés tervezette a túlzott deficit eljárás levonás kockázatával járhat. Franciaország esetében jelenleg azt javasolnánk, hogy ugye ők nem tartották be a 2014-es ajánlásokat, és esetleg a stabilitási és növekedési paktum korrekciós ágával nincsenek összhangban. Belgium és Olaszország más helyzetben vannak, mivel ezek a paktum prevenciós ágának hatája alá tartoznak, és egy másik probléma volt, az államadóságra vonatkozó szabályokat nem tartották tiszteletben, ezek nagyon erőteljesek jelenleg. Alacsony tehát az infláció és gyenge a növekedési ráta. 11 ország esetében intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a 2014-es költségvetés megfeleljen a stabilitás és növekedési paktum követelményeinek. Ez tehát a mi véleményünk összefoglalása. A költségvetési tervezetekkel megfogalmazott véleményeken túlmenően elemezzük az euróövezetben a perspektívákat. Itt az euró övezetben a költségvetések felülvizsgálati politikáról van szó. Itt egy áttekintésről van szó, amelyre nagyon nagy szükség van. A közvetési tervezetek csökkenést mutatnak az eurozóna területén. 3% alá estek a GDP tekintetében 2014-ben, és valószínűleg 2,6%-ra fog csökkenni 2014-ben. 2002-re, 2015-ben. Az agregált adó arány 2015-ben továbbra is változatlan marad, azon érték alapján, amit a következő évre becslünk. A múltbeli erőfeszítéseknek köszönhetően, és ezt elmondta ön is elnök, egy neutrális fiskális állapot fog létrejönni, és ez megfelelő is lesz. Ez egyensúlyt teremt egyrésztről a fenntartatósági követelmények, illetve a ciklikus stabilizálási megfontolások között, mivel alacsony a növekedés és az infláció is, és vannak monetáris politikai ö, akadályok. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy számos tagállam továbbra sem fog megfelelni az kötelezettségeinek, míg mások túl teljesítik majd célkitűzéseiket. Hogyha meg akarjuk tallani az általános neutrális fiskális politika állapotát az eurózónában, még akkor mindenképpen szükség lesz arra, hogy a fiskális területet megfelelő módon alkalmazzuk. Ezért nagyon fontos majd a november 26-án előterjesztett európai befektetési terv. Most pedig szeretnék néhány szót szólni egy másik pontról, amiről beszéltünk már az önök szakbizottságában, ez pedig a gazdaságirányítás áttekintése. Az Európai Bizottság elfogadta a közleményét a Sixpack-kel, a Tupac-kel kapcsolatban, ez az úgynevezett gazdasági irányítási áttekintés. Nagyon fontos gyengességeket mutatott meg a gazdasági pénzügyi válság, az eredeti EMU összetételben. Erre rámutatott Beres asszony jelentése is. Amit tettünk, az valóban sok volt az előző évekhez képest. Az, Európa, az eurozóna mindenképpen előnyét élvezte annak, hogy létrejött az ESM, hogy létrejött a banki unió, amelyel a pénzügyi fragmentációt próbáltuk elkerülni, illetve a gazdaság irányítás erősítése is fontos volt ahhoz, hogy megvalósuljon a gazdaság és költségvetési koordináció. A Sixpack és a Tupac erősítette a költségvetési ellenőrzést a stabilitás és növekedési paktum keretében, és ezáltal a makrogazdasági egyensúlytalanságot is jobban fel lehetett mérni, illetve azt is, hogyha a tagállamoknak gondja van a pénzügyi stabilitással. Megfelelve a különböző jogi követelményeknek, áttekintjük ezeket az új eszközöket. Összességében három elemet értékelünk, a rendeletek hatékonyságát, másodszorban azt, hogy a szabályok milyen mértékben járultak hozzá a szorosabb gazdaságpolitikai koordinációhoz, harmadik sorban pedig azt vizsgáljuk, hogy ezek a szabályok milyen mértékben segítik a fenntartató gazdasági konvergenciát. Mióta bevezették ezeket az új szabályokat, azt láthatjuk, hogy az új gazdasági irányítási rendszer használata korlátozott volt. Ezen kívül a rendszert bizonyos specifikus gazdasági feltételek mellett alkalmazták, úgy, mint a súlyos válság után, illetve alatt. Ezért az áttekintés, ezekből, mindezekből kifolyólag nagyon rövid az áttekintés, viszont nagyon tényre törő. A pénzügyi felügyelettel foglalkozik, a makrogazdasági egyensúlytalansággal, illetve azzal, hogy a tagállamoknak milyen gondjaik vannak a pénzügyi stabilitással. A Sixpack, Tupac kapcsán az áttekintés bizonyos javításokat is eszközöl. Ezen kívül az Econ az Econ Szabizottsága folytatott november 4 ülésen nyilvánvalóvá vált az, hogy továbbra is van javítani való. Itt főként gondolok a rendszer komplex eh, voltára, arra, hogy egymást átfedő eszközök vannak, és hogy bizonyos eh, eszközök önmagukban is már túlságosan eh, komplexek, mint az SKP. Átláthatóságra van szükség, ezen kívül azt is láttuk, hogy a tagállamoknak maguknak kell érezniük ezt a az eszközt, és megfelelő politikai erőfeszítésre is szükség van a tagállamok részéről. Itt gondolok például a MIP reformjának végrehajtására, vagy az európai szemeszter végrehajtására. Mindenképpen arra van szükség, hogy jobban bevonjuk a szereplőket, és hogy a parlament jobb legitimációt és elszámoltathatóságot biztosítson. Mindenképpen szeretnénk eh, bevonni az Európai Parlamentet, hiszen szükség van erre az intézményre a demokratikus legitimációs elszámoltatatosság szempontjából. Az Európai Bizottság ezért az áttekintő dokumentumot a párbeszéd és a vita kezdetének tekinten, tekinti, annak irányába, hogy hogyan kell majd megfelelő módon eljárni a következő hónapokban. Ezért már várom azt, hogy a következő hónapokban több vitát is folytathassak a jelentéskészítőkkel, árnyékjelentéstevőkkel. Mindenkit biztosítatok arról, hogy nyitottan fogok az Európai Parlamenttel tárgyalni, várom a nézetei, nézeteiket, illetve a vitákat, hogy kétfázisú folyamat jöjjön létre egy sokkal ambiciózusabb megközelítésre van szükség, és Juncker eh, elnök úr erre hajlandó. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az első hozzászólónak. 5, perc, 5 perces slot van kérdésre, válaszra, és Márkusz Ferber az első. Komisszám. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, köszönöm eh, a bemutatóját. Néhány kérdés felvetődik bennem, és eh, ezeket nem tartom meg magamnak. Elsőként a Sixpacks és a Tupex megerősítésével, amely világos határidőkkel van ellátva, eljárás indul egyes tagállamok ellen, és itt a parlament akarata érvényesült, hogy automatikusan induljon be ez az eljárás. Tehát a bizottság a szerződések őreként kell, hogy gondoskodjon arról, hogy a játék szabályokat be tartsák. A régi stabilitás és növekedési paktumnál az volt a helyzet, hogy a tagállamok esetében a valóságban a szabályokat különféleképpen értelmezték, és hogyha a politikai döntések körül volt szó, akkor a pénzügyi miniszterek tanácsa feladata, hogy ezen automatizmus ellen ö, ö, szavazzon. Nos, én a márciusi terminus nem láttam a mostani szabályokban, amikor ezeket átolvastam. Nos, kérdés az, hogy a játékszabályokat azok, akiknek ezt be kell tartaniuk, miért puhították fel, tehát a bizottság ugyanis nem lehetséges az, hogy a bizottság feladja ezeket a szabályokat, és megpróbál egy lehetséges valósághoz közeledni. Másodszorban pedig itt van a preventív kar megerősítés, amit előirányoztunk, hogy ne kerüljünk rossz helyzetbe. Most az a benyomásom ezen reformoknál, vagy lehetséges reformoknál, illetve a Tupac és a Sixpack-kel kapcsolatos további fejleményekről szóló vitáknál, hogy további felpuhító kritériumok ö, ö, merültek itt fel. Érdeken a biztos úr véleménye, hogy mit is gondol a 2015-ös évet illetően, mi az, ami lehetetlené teszi a bizottság számára, hogy a megállapodott játékszabályokat ne tartsák be. Köszönöm. Ferber. Euh, Ferber úr kérdései nagyon széles körűek, talán kicsit pontosabban kellene ezeket megfogalmaznia. Nos, a széles körű általános kérdésekre most pontosan, konkrétan válaszolok. Világosnak kell lennünk a bizottság véleményében. Az a benyomás, hogy a szerződések őre vagyunk. Ez vezetett minket a határozataink meghozatalánál, mindig is ez volt a helyzet. Nos, számos ország esetében meg kellett állapítanunk, hogy még nincsen meg az összes adat, amely lehetővé tenné számunkra, hogy úgy mondjuk véleményt, hogy ne kövessünk el hibákat. Nos, ezért van egy kis halasztás három ország esetében, amelyeket felsoroltam, és amelyekre talán ön utalt. 2015 márciusig halasztódik ez, de mindenkit szeretnék biztosítani itt, hogy van még egy kis időnk, tehát van néhány határidő eltolás, de ez nem elvesztegetett idő, és így az érintett tagállamok a helyzetüket javíthatják. A bizottság pontosan ugyanaz a szabályok betartására, megnézi, hogy valóban hatékony intézkedéseket foganatosítottak-e az adott tagállamok, a struktúrális alapok, illetve reformok elegendőek a jövő szempontjából, ezek növekedést teremtenek-e, és hozzájárulnak az államhasználatás fenntarthatóságához. Van még itt egy pont, amit számításba kell vennünk. Ez a bizottság csak november 1-én lépett működésbe, tehát itt a 2014-es retrospektív eljárást csak ilyen ö, tekintetben tudtuk vizsgálni. Tehát könnyebb egy ö, költségvetést korrigálni, hogyha hamarabb kezdünk el róla beszélni, akár szeptemberben, mint hogyha csak novemberben kezdjük meg ezt a folyamatot. Ezért halasztódtak bizonyos dolgok egy kicsit, de nem ö, ö, jelenti ez, hogy az, hogy a szabályunkat ne tartanánk tiszteletben, továbbra is tiszteletben tartjuk a szabályokat. Ö, egyetlen ö, ágát sem zárjuk ki a stabilitási növekedési paktum. Elisa Ferreira. Köszönöm szépen, Elisa Ferreira következik. Köszönöm szépen. Biztos úr, köszönöm, hogy itt van. Két kérdéssel fordulok önhöz. Az első, véleményem szerint a bizottság nem alkalmazta a jelenlegi jogszabályokat. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az 1175-ös rendeletben szerepel a preventív és a korrektív ága is ennek a paktumnak, és vannak biztosítéki záradékok a kivételes gazdasági helyzetek megoldására. A 1175-ös rendelet három körülményt határoz meg, ahol a középtávú tervektől el lehet térni a törvény szerint. Ezek a következők. A tagállami hatáskörön ellenőrzésen kívülálló események, a gazdasági hanyatlás, illetve a strukturális reformok. Ugyanitt az ötödik cikkelben azt látjuk, hogy a kiadási agregátumban benne vannak az Európai Uniós kiadások, amelyek megfelelnek az, az Európai Uniós alapoknak, illetve a foglalkoztatásra vonatkozó kiadások. A válság során egyikét sem alkalmaztuk ezeknek, és ennél komolyabb gazdasági hanyatlást nem képzelhetünk el. Oli Ren biztos úr levelében korlátozások vannak ezen kitételekre vonatkozóan, pedig ezek nem voltak benne az eredeti jogszabályban. Véleményem szerint tehát egy olyan helyzetet látunk, ahol a bizottság nem alkalmazza a törvényt. A kérdés pedig készen áll arra, hogy ezen változtasson. Második kérdésem a bestésekre vonatkozik. Szankcionáljuk a tagállamokat olyan projekciók alapján, amelyeket nem követünk, hogyha megnézzük ezeket a becsléseket, akkor azt látjuk, hogy például a 2014-es növekedés tavasszal 1,3 volt, ősszel Litvániában a növekedési forecast ugyanerre az évre tavasszal 3,1 volt, ősszel pedig 2,5. Luxemburg esetében 2015-re 2,3 volt tavasszal, és 2,2 ősszel. Hogyha megnézzük a deficitbecsléseket, akkor a kifizetési mérlegek, illetve a becslések eltérést mutatnak. Spanyolország esetében 1,6%, Franciaország esetében 0,8%, tehát itt óriásiak az eltérések. Hogyan lehet így stabil rendszert föntartani javaslatokkal és szankciókkal, amikor ez a helyzet? D'abord, euh, sur le premier... Nos, az első pontot illetően, egy meg, ne értsek egyet önnel, a bizottság nem a szabályok kreatív értelmezésért felelős, mi a szabályok tiszteletben tartásával foglalkozunk. Nos, ami a rugalmasságot illeti a fennálló szabályok keretében, ismétlem, hogy egy közlemény fog majd bemutatni a bizottság, Dombrovskis úr, valamint jó magam, hogy vannak itt különleges helyzetek, amelyeket számításba lehet venni. Egy hosszú vita folyt erről a témáról, hogy legyen erre lehetőség a korrektív ág, illetve a meg prevenciós ág hatája alatt. Van lehetőség a rugalmasság alkalmazására, de nem gondoljuk azt, hogy az egész euróvezet egy különleges helyzetben lenne, amely indokolná, hogy ne tartsák be a szabályokat. Nos, itt ország specifikus megközelítést alkalmazunk, ahogy önök tudják, és ez megfelel a szabályainknak. Ez nem jelenti azt, hogy ne állhatna elő egy ilyen helyzet, tehát figyeltem arra, amit mondott, tudatában vagyok, hogy milyen hibákat követtek el a múltban, tehát az előrejelzések esetében mindig nagyon óvatosan, elővigyázatosan járunk el. Megpróbáljuk a túlságosan nagy különbségeket el, elkerülni, akár negatív, akár pozitív irányban. Nos, Juncker elnök úr és Dombrovskis kollégával, vagy Katainen kollégával is ö, osztjuk ezt a véleményt. Ö, nem a biztosok, hanem a főgazgatók mutatják be ezeket az anyagokat. Thank you. Next speaker for the EC. Köszönöm szépen. Bent Lukeu következik az ECR részéről. <coughs> Herr Präsident, Herr Kommissar. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Én tudomásul veszem azt, hogy mindig is a szabályok rugalmasságát hangsúlyozza, azt mondja, hogy rugalmasan kell használni ezeket a szabályokat. Szerintem ez a rossz reakció. Igazából a szabályokat sokkal szigorúbban kellene alkalmazni. Ennek a következő az oka. A szabályokat egy olyan helyzetben hozták létre, amikor normális növekedés és normális inflációs rátánk volt ez 2% körül volt. Most viszont, eh, hogyha a 3%-ra határozzuk meg eh, a határt a deficit kapcsán, akkor ez azért volt, mert eh, a reális adóssághatár az infláció miatt minden évben csökkent. Tehát az állam adósság kapcsán azt láthattuk, hogy egyrészt hogy csökkent ez az államadóság, másrészt viszont maximálisan 3%-kal növekedett. Ez a szabályaink értelmében. Viszont egyáltalán nincsen más szinte infláció az eurózónában, tehát nem igazán csökken most már az infláció következtében az adósság hegy, és ezért az új eladósodásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Hogyha a jelentésében arról szól, hogy az eurózónában az új eladósodás 4,1%-ra rúg 2000 2013-ban, és ez csökkent 2014-re, 2,6-ra, akkor ezt sikerként lehet kezelni, viszont eltitkolja azt, hogy már nem inflációval történik az adósság csökkenése, és ezáltal nem is lett jobb a helyzet, reális módon ugyanúgy növekszik az adósság, akár csak 2011-ben is történt, és hogyha nem nézzük az átlagot, hanem csak azokat az országokat nézzük, amelyek problémásak, mint például Franciaország, ahol a költségvetési deficit több mint 4%-os, ebben az évben és az azt következő évben majd láthatjuk azt, hogy milyen agasztó a helyzet. Mindenképpen el kellene mondani azt, hogy nem inkább rugalmasan, hanem szigorúbban kellene értékelni a szabályokat. Uh, first, um, uh, I want to, to, to recall... Nos, először is uh, szeretném fölidézni, hogy uh, mi is a megközelítésünk a költségvetési tervek értékelésére a tagállamok esetében. Megbeszéltük a stabilitás és növekedési paktum követelményeit, illetve a három konkrét javaslatot. Ezeket ugye az év elején adtuk ki. Konkrétan a prevenciós részben ahol nincsen e, túlzott deficit eljárás, ott a szerződési deficit küszöbértékét határoztuk meg, amely ugye 3%, illetve 60%. Ez nem megfelelően csökkent a különböző országok esetében. Aztán um, a költségvetési elképzelések megfelelnek a középtávú terveknek, uh, amelyre a tanács tett javaslatot ami pedig a korrektív részt illeti, a költségvetési tervezetben megfelelőséget várunk el az a túlzott deficit korrigálására, azon országok esetében, ahol túlzott deficit eljárás van életben, és ezen országok esetében a strukturális egyensúlyt vizsgáltuk, alulról felfelé történő elemzést végeztünk a különböző intézkedésekről. A metodológiára vonatkozóan további részletekkel szolgálunk majd, de az, az IFC és az IFCC esetében erre vonatkozóan közleményt adtunk ki. Ahogy mondtam, nem feltétlenül ragaszkodom a túlzott rugalmassághoz, hiszen megvannak a szabályok, és azokat alkalmazzuk. Amikor a rugalmasságról beszélünk, akkor nem új rugalmasságról beszélünk, hanem egy olyan kommunikációra van szó, amely ugye az átláthatóságot is átláthatóságot is szorgalmazza. Ez egy olyan rugalmasság, amely már benne van a jogszabályokban, tehát semmivel többről, semmivel kevesebbről nincs szó egy másik kontextusban is elmondtam, hogy nem vagyok pártfogója annak, hogy a szabályokat kreatív formában értelmezzük, illetve ö, szétbontsuk, lebontsuk ezt a paktumot. Nem, a paktumot így, ahogy van, meg kell ö, valósítani. Az intelligens szabályok ö, figyelembe veszik az egyes országok helyzetét, illetve a kormányok által tett erőfeszítéseket, illetve a bizonyos esetekben külön lépéseket foganatosítanak egyes országokra vagy zónákra vonatkozóan. A beruházási terv kapcsán Juncker úr konkrétan fogalmazott ebben a témában. Köszönöm szépen. Nicht. Biztos úr egyáltalán nem válaszolt a kérdésemre. The word inflation at all. Az inflációt, mint szót meg sem említette. Il me semble que je vous ai répondu au contraire de manière très précise sur... Tűnik, hogy nagyon konkrétan válaszoltam, hiszen azt kérdezte, hogy a bizottság a rugalmasság, vagy pedig a szabályok szigorú értelmezése mehet van-e. Nagyon örülök annak, hogy Luke kollégát az alacsony infláció foglalkoztatja. Bizonyára ezt majd drági elnök úrnak is elmondja. Köszönöm, biztos úr. Nos, egy kérdést szeretnék feltenni a szankciók régi jelentéstevőjeként tudatában annak, hogy milyen nehéz az ön feladata, tehát nem polémikus óhajtok lenni. Mi is a jogalapja a döntések meghozatalának? Egész egyszerűen mi a jogalapja annak, hogy ezen döntéseket elhalasztják Franciaország vonatkozásában márciusra? Azt mondja, hogy nem elvesztegetett idő ez, de megnéztem, hogy 2003-ban Francis Mer, francia pénzügyminiszter mit mondott, időt kért, Láttam az ön döntését, hogy Franciaország 2009 óta túlzott deficit eljárás hatája alatt van. Nos, hogyan tudja ön indokolni a halasztást? Nos, ahelyett, hogy halasztást ad egy olyan országnak, amely évek óta nem sikerül, amelynek nem sikerül kötelezettségvállalásait betartani, Nos, másra lenne itt szükség. Az Európai Bizottságot nem kellene átalakítani, egy másfajta szervezeté, mint az ENSZ. Markus Fer, nagyon, Ferber nagyon jól mondotta, hogy megerősítettük a szabályokat, és azt akarjuk, hogy a szabályok rendszere és a jogok rendszere alkalmazásra kerüljön, nem pedig egy olyan rendszert akarunk, ahol is a bizottság nagyon sok jó szándékkal fejezi ki a véleményét, jól dolgoztak, tudom, hogy senki nem akar semmit tönkretenni, de mindig az a vége, hogy annyi értelme van ezeknek a döntéseknek, mint az ENSZ békére irányuló döntéseinek. Nos, Guler asszony, hogyha ön a helyünkben, elmondhatom, hogy teljes mértékben összhangban hoztuk ezeket a döntéseket Juncker úr vezetésével, és tenném, hogy a hatos cikk ad nekünk erre hatáskör Domrovski szúrral, hogy ilyenfajta döntéseket hoztunk. Guler, asszony, én nem ö, önt személyesen támadom, hanem a testületet, amely dönt válasz. Nem a testület dönt, hanem Dobrovszki szúr és jó magam dönt ezen pontot illetően. A bizottságot tájékoztattuk erről a döntésről, természetesen bevonva ebbe a döntésbe. Ezt a döntést teljesen összhangban hoztuk meg a bizottságon belül, egy elmélyült vizsgálatot követően. Miért is hoztuk ezt a döntést? Én teljes mértékben vállalom ezt a döntést. Természetesen a szankciók lehetősége is felvetődött megbeszéléseink során. Nos, mi nem úgy látjuk magunkat, mint az ensz mi a szerződések őreként cselekszünk bizottságként. Nos, a szankciókra vonatkozó döntést illetően arra volt szükségünk, hogy bizonyosságot nyerjünk arról, hogy 2015-öt illet, 2014-et illetően itt a szerződés idevágó cikkeire utalok. Tehát bizonyosságra volt szükségünk, hogy 2014-ben nem hozták meg a megfelelő hatékony intézkedéseket az adott tagállamok. Nos, ebben a szakaszban nem gondoljuk, hogy nem, azt gondoljuk, hogy nem hozták meg ezeket az intézkedéseket, de nincs még erről bizonyosság. Nos, itt van néhány bonyolult módszer, a bottom-up és a top-down, amelyeket alkalmazunk. Nos, Luke úr, alacsony az infláció, ez minket aggaszt önhöz hasonlóan. Ezeket az intézkedéseket meghoztuk, de milyen hitelessége lenne a bizottságnak, hogyha a szankciókat foganatosít, mielőtt pontos számadatokkal rendelkezne. Ami tehát motivált a döntésünket, hogy rövid, három hónapos határidőt halasztásra adjunk ezeknek az országoknak, ez az volt, hogy nem voltak végleges számadataink. Ismétlem, hogy nem vagyunk ez, nem elvesztegetett idő ez sem a bizottság, sem pedig az érintett tagállamok szemmel, amelyeket ön említett, amelynek egyébként mindketten állampolgárai vagyunk. Nos, a hatékony nyomonkövetési intézkedéseket nem fogadatosították 2014-re, de ezt ellenőrizzük a strukturális reformok nem elegendőek, és ha erről meggyőződünk, akkor természetesen az Európai Bizottság március elején vállalni fogja felelősségét, akár a szankciók bevezetését illetően is. Azt hiszem, hogy a mi eljárásunk megfelelt a szabályoknak, és természetesen nem akartunk átmeneti számadatok alapján döntéseket hoznunk, hiszen a hitelesség nem csupán a szankciók alkalmazása, hanem a szabályok alkalmazása. És szeretném azon meggyőződésemet kifejezni, hogy a szabályunk szelleme nem a szankció, amely az eltalás eset, hanem ez egy kudarcnak az eredménye. Inkább az a célunk, hogy a bizottság meggyőzze az adott tagállamokat, hogy hajtsanak végre reformokat szankciókat csak akkor alkalmazunk, ha nem sikerült ez a meggyőzési munka. Szankciót természetesen alkalmazni kell, ha erre szükség van, és ezt meg is fogjuk tenni, de hogyha el tudjuk kerülni a szankciók alkalmazását, az jobb, tehát a konstruktív perbeszéd az helyesebb. Remélem, hogy meggyőztem önt, Gulár asszony. Én voltam a szankciók jelentéstevője, csak azt akartam elmondani, vagy kérdezni, hogy miért van szükség több időre a Franciaország és Olaszország számadatainak értékelésére, mikor az összes többi ország esetében vannak végleges számadatok, vagy ott sincsenek. Tehát miért nem ugyanazt a határidőt alkalmazzák valamennyi ország vonatkozásában? Válasz. Az többi ország esetében nincsenek gondok a számadatokkal, ezek világosak, de Franciaország esetében ezek nem világosak a számadatok önnek sincsenek végleges számadatai 2014-re, senkinek sincsenek még ilyenek. Ferber úrnak is elmondtam, hogy egyes országok esetében korábban kezdődött ez a folyamat, ők a nyomonkövetés intézkedéseket foganatosították, Katajnán úrral beszéltem erről, így zajlott a párbeszéd az egyes kormányokkal, Franciaországgal és Olaszországgal is. Viegas úr, GUE. Mi nem értünk egyet a stabilitási paktummal, legalábbis ezzel az egész irányítási folyamattal. Különösképpen nem értünk egyet az európai szemeszterrel, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy zubbony, és ez nem igazán szolgálja azt a célt, amire szüksége van a tagállamoknak. Ez egy korlátozó komponens, a tagállami szuverenitással szemben, és ez akadályozza a jövőt. Mi a demokratikus Európai Unióban hiszünk. Nagyon fontos az, hogy hogyan gyakorolják a hatalom megosztását, és Franciaország számára ezt a paktumot 2003-ban igazából felfüggesztették, más országokat viszont nyomás alá helyeztek. Az elmúlt három évben 24 tagállam került bele a túlzott deficit eljárásba. Itt van az euró, és az a helyzet, hogy 16 ország egyetlen nem tartja magát a szabályokhoz. És persze felmerül a kérdés, hogy mi ö, a gond, a szabályok rosszak, a tagállamok teljesítenek rosszul. Jelenleg az a helyzet, hogy a tagállamok nem követik egyáltalán a szabályokat, és ez az a, az alap, amivel mi nem értünk egyet. A neoliberális politikát folytattak, és ez azt jelentette, hogy a tagállamok egyfajta kényszerzugbonyba kényszerültek, képesnek kell lennie a tagállamoknak arra, hogy saját gazdasági stratégiájukat kidolgozzák. És ez a jelenlegi jelentés, amelyről most éppen szó van, ennek kapcsán azt mondják, hogy kevésbé növekednek az eurózóna tagjai, mint az eurózónán kívüli országok. Bár ott nagyobb a deficit, illetve az államadóság. Ebben a jelentésben az is áll, hogy a deficitet korrigálják, vagy korrigálni kell 2014-ben, amikor az agregált számokból indulunk ki, 3% ez, és eh, akkor csökkennek a, csökken az adósság. Ennek tükrében fel kell tenni azt a kérdést, hogy valóban a jó irányba haladunk-e. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy eh, valóban akarjuk-e, hogy fellendüljön-e a, a gazdaság, mert jelenleg úgy tűnik, hogy eh, pont az ellenkezője történik. Itt van a defláció fenyegetése, és úgy gondolom, hogy más irányba kellene gondolkodnunk, a megszorító politika az csak kárt okoz a gazdaság növekedésében. Lehet, hogy komolyan el kellene azon gondolkodni, hogy nem lenne szükség arra, hogy a paktum szabályait rugalmassá tegyük, főként a közbefektetések kapcsán. Itt a jó alkalom arra, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, hogy valóban állami befektetések történjenek és ezek eh, figyelembe vegyék a deficit kiszámolása kapcsán. Ez a kérdés még nyitott, ezt a lehetőséget meg kell eh, ragadni. Az egyes tagállamok eh, nem tudnak még ebben részt venni, és még egy konkrét kérdésem van. Nem kell állandóan annyira nagyra tartani ezt a pénzügyi építményt, lehet, hogy valami másra van szükség lezárva a hozzászólásomat, szerintem most már tényleg a közbefektetéseket kell támogatni, és vannak a, a megállapodásban a lehetőségek, amelyek ezt segítik. Nagyon röviden fogok válaszolni, mert nagyon kevés időnk van. Valóban én is rámutattam arra, hogy vannak különbségek, európai biztosként, teljes mértékben tiszteletben tartom a paktum szabályait annak jelenlegi formájában, hiszen ezek bizonyos egyensúlytalanságokat csökkenteni tudnak, illetve úgy gondolom, hogy az eladósodottság problémáját mindannyiunknak föl kell vállalnunk, bármilyen, bármilyen körülmények legyenek is. Tehát én is ugyanúgy gondolkodom erről, mint a rugalmasságról, ahogyan már többször elmondtam, a jelenlegi jogszabályi keretet kell alkalmazni, nem kell túlzásokba bocsátkozni, vagy kreatívnak lenni. Egy dolgot szeretnék azonban kiemelni, ez pedig a beruházások font- fontossága, és ennek kapcsán, hogyha bizonyos tagállam úgy érzi, hogy a stratégiai alaphoz jobban hozzájárul, akkor akkor ezt figyelembe vesszük az eladósodottság mérésénél. Köszönöm szépen. Ernest Untasson következik a zöldektől. Euh, Köszönöm, biztos úr, a spanyol költségvetés felülvizsgálatot illetően nagy aggodalmat váltott ki a deficit 4%-os csökkentése. A spanyol kormánynál természetesen a spanyol kormány nagyon felelősen kezeli ezt a helyzetet, de a súlyos szociális válság láttán súlyos felelőtlenség lenne ilyen intézkedés meghozatala. 170 ezer háztatás van semmiféle jövedelem nélkül Spanyolországban, és az a munkanélkülek 50%-a semmiféle jutatásban nem részesül. Spanyolországban a foglalkoztatási büdzsé 34%-kal csökkent az elmúlt évben. Nos, tehát az, hogy 0,4%-a csökkentsék a deficitet, ez nagyon sős problémákat vet ki. Vajon, vet fel, vajon elemezték, hogy milyen következményekkel jár ez Spanyolországban a szociális dimenzióra. Tehát elemezték ezen intézkedések lehetséges kihatásait. Biztos úr elmondta, hogy van egy bizonyos rugalmasság, amit lehet alkalmazni. Tehát önöknek nem volt kötelességük ezt kérni Spanyolországtól. Mi az ön véleménye a spanyol kormány adó reformjával kapcsolatosan? amely 9 milliárdos csökkenést eredményezett a jövedelmekben. Jó lenne, hogyha erre a kérdésre is válaszolna. Végezetül a Juncker tervvel kapcsolatosan lenne egy pontos kérdésem, biztos úr. Juncker elnök úr bejelentette, hogy a tagállamok hozzájárulásai esetében lesz egy bizonyos rugalmasság. Ez tőke hozzájárulás-e, vagy pedig lehet Európai Beruházási Bank kötvényvásárlás is. Jó lenne, hogyha válaszol ezekre a kérdésekre. Válasz. Nos, ami a spanyol költségvetést illeti, Spanyolország azon országok közé tartozik, amelyekkel kapcsolatosan van egy nem, non-konformitási kockázat a stabilitási növekedési paktum kapcsán. Spanyolországnak is van egy késede, egy ideje arra, hogy ezen hibákat korrigálja. A 2014-es évre vonatkozóan 5% körüli a GDP arányos államháztartási hiány, ez volt a célkitűzés, de még kell intézkedéseket hozni, hogy a 4,2%-os GDP arányos költségvetés hiányt elérje Spanyolország. Most 4,6% körül van ez a szám arány, tehát ezen még vitázni kell, tehát van, ezek az erőfeszítések még nem elegendőek. Vannak strukturális ajánlások, Spanyolország a munkára neheződő adóterheket csökkenteni óhajtja, és ennek már volt hatása a munkerőköltségekre, illetve a foglalkoztatásra magára. Nos, ezen szellemben folytatódik a perbeszéd Spanyolországgal, hogy megvizsgáljuk ezt a kényes helyzetet, és adott esetben kiegészítő intézkedésekre lesz szükség annak érdekében, hogy a az ajánlásaink útját kövesse ez az ország, amely, 2000, amely ajánlások a 2016-os évig adnak időt Spanyolországnak. Nos, nem hiszem, hogy különleges válság lenne a bizottság, illetve a Spanyolország viszonyában, és a jövőben sem lesz ilyen. A másik kérdés, amit ön felvetett, tudomásom szerint tőkéről van szó ezen hozzájárulások esetében, de még pontosabb választ adok, tehát ezt a kérd... választ talán még kiegészítem. Kérdés? Nem válaszolt a spanyol kormány által végrehajtott adóreformra, hiszen a véleményben van egy kis utalás erre, tehát ön úgy véli -e, hogy a spanyol kormány olyan adóreformot hajt végre, amely 9 milliárdos csökkenést eredményez a jövedelmek esetében? Válasz. Nos, ö, úgy vélem, hogy a bizottságnak nem az a célja, hogy a tagállamokat ilyen erőteljesen irányítsa, hanem az, hogy a szabályokat tiszteletben tartassa, azon eszközök, amelyekkel ezt elérik, ez az adatországok dolga. Tehát ilyen pontos véleményt nem tudok megfogalmazni az adott reformok vagy intézkedések kapcsán, ez nemzeti politika hatáskörébe tartozik. Köszönöm szépen, az FT részére Márko Váli következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon erős kritikákat vált ki a bizottság az a módszertana, amikor a GDP-t számolja ki, és az output gap-et itt kulcsmutatók ezek a költségvetés kiigazítás esetében az input gap kiszemítása a kormányok politikának része, és itt a gazdasági instabilitás esetén ez súlyos bizonytalanságokat vet fel. Az output gap becslése kapcsán problémák merülhetnek fel, ezt háromszor vizsgálták felül Olaszországban 2013-ig. Az output gap kiszámítása a nemzetközi szervezetnél eltér az EU-ban alkalmazottétól. 2014-ben 3,6 százalék, az EBS e szerint egy teljesen más számadat jött ki. Nos, ez nagy instabilitást eredményez, és ez a metodológia esetlegesen nagyon sősen befolyás az egyes országok költségvetésével kapcsolatban kialakított véleményt. Köszönöm. As I said, the, the... Ahogyan már elmondtam, a metodológiát pontosítani kell. Vannak szabályok, amelyek már eddig is megvoltak, vagy megszülettek, és még várunk bizonyos szabályokat. Ami pedig Olaszországot illeti, ugye erre az országra kérdezett rá, véleményünk szem, szerint Olaszország nem felel meg a stabilitás és növekedési paktum, paktumnak. Üdvözöljük a 0,3%-os GDP arányos korrekciót, Ez körülbelül 0,3%-os strukturális fejlesztési rend 2014-hez képest 2015 vonatkozásában. Ez strukturális növekedést és alacsonyabb inflációt jelent. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez milyen nehézségeket okoz Olaszország számára, és Olaszország már jó pár éve recesszió időszakát éli, ezt figyelembe vesszük akkor, amikor Olaszország azon kapacitásáról beszélünk, miszerint kellő sebességgel tudja csökkenteni a elkötelezett, a hitelezett, hitel, el, hitelezettségének a csökkentését. 0,1%-kal kívánják javítani a strukturális egyensúlyt, a fiskális erőfeszítések nem felelnek meg az elvárásoknak, illetve ami az adóság csökkentését illeti 2013-15 tekintetében még inkább elmaradnak a tervektől, de tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben iszonyúak ezek az elvárások, tehát ebben a szellemiségben tárgyalunk Olaszországgal. Újra megvizsgáljuk majd Olaszország helyzetét 2015 márciusában, a költségvetési törvények elfogadása után, illetve a strukturális reformprogramok konkrétumainak megszületése után. Tehát azt kell mondanom, hogy a bizottság megközelítése figyelembe veszi a jelentős nehézségeket. Thank you. Uh, on the... Köszönöm szépen. A strukturális deficittel kapcsolatban az ESCAP új elnöke tegnap tett megjegyzéseket a meghallgatáson, majd a továbbiakban megkérdezzük öt hogy további eh, adatokkal is szolgáljon, hiszen nyomon kell követnünk a szutuális deficit eh, kalkulálásának módját. Tehát bizonyára vissza fogunk térni majd még erre a kérdésre a Beresz jelentés kapcsán is mert ez egy releváns kérdés, hiszen a strukturális deficit rendkívül fontos a stabilitási paktum szempontjából. Barbara Kappel a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A tagállamok korábban el tudták hajtani a szankciókat, és igazából a bizottságot blokkolták a reversed quality majority által, ez már sokkal nehezebb, a szankciók automatikusan életbe lépnek, akkor, hogyha nincsen ezzel egy, egy minősített többség. Ebből alakulnak ki a bizottság számára a különböző lehetőségek, és beszélt arról, hogy a három hónapos határidőt szabnak meg azon országok számára, akiket problémásnak tekintettek, az adatokat be kell adniuk, viszont arról is beszélnek, hogy a szabályokat szigorúan fogják értelmezni, azt mondják, hogy szigorúan fogják értelmezni a szabályokat. A kérdésem önhöz az az, hogy mit ért a szabályok szigorú betartásán, főként a szankciók tekintetében, hogyha a növekedési és stabilitási paktumot megsértik. Második kérdésem a parlament szerepére vonatkozik. Összefüggésben a makrogazdasági felügyelet, illetve a költségvetés kapcsolatának tekintetében szerintem itt nincs igazából megfelelő jogköre a parlamentnek, a tagállamoknak a bizottság előtt kell felelniük, a parlamentet viszont itt nem veszik figyelembe, pedig a parlament szerepe a Sixpack kapcsán növekedett. A kérdésem a következő, jövőben milyen szerepet száll az Európai Parlamentnek? Merci de, de, de votre présentation de, de, de la... Köszönöm a bemutatását, a bizottság megközelítését illetően. Szeretném önt biztosítani, hogy a paktum szabályt ellenőriztük. Van némi halasztás, amelyet adtunk egyes országoknak, de semmiféle engedményt nem teszünk ezen országoknak itt egyrésztről arról van szó, hogy meg kell néznünk, hogy a nyomonkövetés intézkedéseket 2014-ben foganatosították-e, vagy sem, és ellenőriznünk kell, hogy a kötelezettségvárosokat betartották-e, hogyha nem így történt, akkor kiegészítő intézkedésekre van szükség, és biztosítanunk kell, hogy a strukturális reformok elegendőek, elégségesek voltak, különösen Franciaország esetében, és a 0,5%-os GDP arányos célt elérték ami a minimális cél volt. Azt hiszem, hogy mindenki egyetérthet abban, hogy a strukturális reformok és a gazdaság kapacitása, hogy legyen versenyképesebb, rugalmasabb és reaktívabb, ez nagyobb növekedést teremthet a fenntartható államháztartások esetében a növekedési ráta is erőteljesebb lehet. Nos, ezen három paraméter a hatékonyság, a struktúrás erőfeszítések és a költségvetési felelősségvás esetében mindenféleképpen megvizsgáljuk ezeket, és jó eredményekre, előrelépésre jutunk. Hogyha nem járunk sikerrel, akkor szankciókat fogadatosítunk, és a bizottság vállalja az irányú felelősségét, ami pedig a parlament szerepét illeti a munkáink során a gazdasági kormányzás, a Tupac, a Sixpack vonatkozásában látom Berez asszonyt, aki igen, csak sokat dolgozott ezen, mindenféleképpen dolgozunk még ezen szabályok javításán. Now. Köszönöm szépen. Most a néppárti árnyék jelentéstevő az adott jelentésben. Eszed Lange következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak azért, hogy választ ad ugyan kicsit késve egy olyan kérdésre, amelyet hetekkel, hónapokkal ezelőtt tettem fel. Biztos úr, meghallgatás során azt kérdeztem, hogy bizonyos állatok egyenlőbbek-e, mint mások az állati farmra utalva, és természetesen ezt akkor tagadta. Most azonban igennel válaszolt, méghozzá Gulár asszonynak adott válaszában, hiszen elmondta, hogy minden tagállamtól kapott információ rendben volt, kivéve Olaszországot és Franciaországot, ezért szükség volt plusz három hónapra. Na, de hát komolyan, alapvetően ez megerősíti azt, hogy külön szabályok érvényesek a kisebb, illetve a nagyobb tagállamokra. És visszatérnék Felber úr kérdésére, hogy 2014-ben mi volt az, ami annyira nehéz volt, hiszen ellentmondásosak az üzenetek. Azt mondta, hogy ez a bizottság ugyanolyan, mint az előző, ugyanazt végezzük, mint az előző bizottság. Most azonban azt mondja, hogy igen, de 2014-ben nehéz volt az adatok beszerzése vagy megadása, azért mert új bizottság állt fel, de hát a szabályok azok a szabályok, a bizottság szerepe ugyanúgy, ugyanaz, tehát a tagállamok számára teljesen mindegy, hogy milyen bizottsággal van dolguk, be kell, hogy adják a statisztikákat. Kérdésem tehát, hogyha mondjuk 2013 vagy 2015-öt írnánk, akkor mi lett, mi lett volna 2014 kivétel? Miért? Miért most a szabályok nem egyértelműek? Ezzel mit is akar nekünk mondani, hiszen nagyon ellentmondásosak az üzenetek úgy látjuk, hogy eltérő módon bánnak bizonyos tagállamokkal, és ez mindannyiunk számára komoly aggodalomra ad okot. Ezt mindenképpen hangsúlyozni kívánom. Lehet, hogy önnek nem tetszik az, hogyha egyenesen beszélek, de végül is köszönettel tartozom a biztosnak azért, hogy egyen, egyenesen megválaszolt egy olyan kérdést, amelyet hetekkel ezelőtt tettem föl, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a válasza aggodalomra ad okot. A megjegyzésem a gazdasági kormányzási keret felülvizsgálata kapcsán azt mondta, hogy vagy jól működött, vagy nem volt kellő mértékű időnk az értékelésre. És azt mondta, hogy normális gazdasági körülmények között bizonyos szabályokat még nem teszteltek. Nos, Herman van Rompuy szavaira utalnék, az egzisztencialista válságnak vége van, az mit jelent? Akkor most normális gazdasági időket élünk? Hát ez vita témáját képezi, de talán érdekesebb az, hogy megnézzük, hogy a gazdasági kormányzás hogyan működik válság esetében, nem pedig ö, normális gazdasági körülmények között, hiszen most a sürgősség miatt kellett létrehoznunk, a válsághelyzet miatt kellett létrehoznunk ezt a, ezt a keretet. Kérdésem, és itt a, az elnök félbe szakítja, félbeszakítja a felszólalót hogyha minden időt felhasznál, nem kap majd választ. Rendben, akkor, akkor sietek, de bizonyos dolgokat ki kell mondani, és az előző felszóló is 5 percet kapott. Tehát a felülvizsgálat során a hatos csomagot, illetve a, het, a kettes csomagot nem kellene alaposan megvizsgálni, hiszen a stabilitási és növekedési paktum a, alapja a bizalom, a rugalmasság pedig kifogás arra, hogy bizonyos tagállamok ne tegyék rendbe házuk táját. Nos, azt hiszem, hogy ezek a megjegyzések nagyon ö, hátrányosan érintik a bizalmasságot. A rugalmasságra rákérdezve, milyen rugalmasságot alkalmaztak Olaszország esetében, illetve Franciaország esetében, hiszen ők bizonyos rugalmasságot alkalmaztak, hiszen nem követik az alapvető szabályokat, tehát melyek ezek, illetve úgy gondolja, hogy még több ilyen rugalmassági eszközre van szükség. 20 másodperc, mondja az elnök. Beszédet tart a felszólaló, és így... Nem, most veszi el az időmet, elnök úr. Két perc a kérdésre, három a válaszra. Ön úgy döntött, hogy beszédet tart, szívesen, szívesen meghallgatjuk az álláspontját. Igen, értem elnök, hogy önnek nem tetszik, de bizonyos dolgokat ki kell mondani. Pervons Perez következik. You can cumulate the answer to No, no, Monsieur le Président, moi je voudrais une réponse. Elnök úr, világos választ várok pontos kérdésemre, amikor is a mai vitára utalok, illetve az éves növekedési jelentésre, akkor láthatjuk, hogy van itt egy szándék a bizottság részéről, hogy az éves növekedési jelentést intelligensebb módon használja, tehát esetleg ezt egy irányítási eszközként vesse be. A kérdésem tehát, hogy ezen szöveget használhatjuk, amelyet ön be fog majd mutatni a rugalmasság tárgyában, annak érdekében, hogy ezen gazdaságirányítási elemeket korrigáljuk, amelyek még csírában vannak a szabálycsomagokban, amelyek rendelkezésünkre állnak. Nos, ami a szabályok jelenlegi alkalmazását illeti Ferreira asszony feltett önnek egy kérdést az a rendelkezésekről, amelyek léteznek, és a rendkívül körülmények esetén egy plusz haladékot lehet adni a tagállamoknak, azzal ellentétben, amelyet egyes felszólalók kijelentettek. Nos, amikor ön bemutat vizsgálta a rugalmassági eszköz vizsgálatát, akkor a különleges körülményekre is utalt. Esetleg lehetne kicsit tovább lépni, az éves növekedési jelentés szerepét felülvizsgálva, hogy esetleg jobban megvizsgáljuk az ütemterv kérdését, ez hogyan lehetne hatékonyabb. Ön a bevezetőjében erről szintén említést tett, és megnéznénk, ahogyan tegnap ezt felvetettük a statisztikai tanács elnökjelöltjével a struktúrás deficit és a potenciális növekedés mutatóit is felülvizsgáljuk. Nos, itt a 6 plusz, a 6 plusz 2-es csomag kapcsán a, ezek a normális gazdasági helyzetekre lettek kiigazítva, noha ezeket a szabályokat a feszültséghelyzet korrigálására alakították ki. Nem e, tudjuk jól irányítani ezt a helyzetet, amikor a bizottság egy új eszközt hozott létre, ami nem más, mint a beruházási terv. Ez egy könyviteli értékelés, ahogyan ön említette, megfelelően ezen csomagoknak. Nos, a bizottság szerint várja a parlament jó ötleteit, illetve a tanács jó szándékát. Mégiscsak szeretnék választ adni, hiszen az előző kérdésre, hiszen 5 perc állt rendelkezésre. Nincsenek új szabályok, nincsenek kivételek, és az eurócsoportban is eh, ezt mondtam el, is megismétlem. Az előző bizottság elvégezte a feladatát, Katajner úr meghozta a döntéseket, és eh, bizonyos esetekben a konformitás hiányát eh, határozta meg és az adott államok esetében méreható vizsgálatot írt elő. És ez az, ami magyarázatot ad arra, hogy nekünk nem volt kellő mértékű időnk a döntésre. Meg kell néznünk, hogy nekünk milyen alapok, milyen, milyen adatok alapján lehet szankciókat bevezetnünk. a bizottság teljes mértékben testületi alapon hozza a döntést, és együtt dolgozunk politikai ö, hovatartozás figyelembevétele nélkül, közösen lépünk fel. A bizottság természetesen követi saját feladatát, illetve ambícióit, de megvannak a korlátaink, és ez pedig a növekedés és stabilitási paktum, nem akarunk itt új kereteket kialakítani, olyanokat, amelyek ezt az eredetit megkérdőjelezik. Ami pedig a rendkívüli helyzetet illeti, Ferere asszonynak is elmondtam, hogy valóban itt a számítási metodológiát javítani kell, figyelembe kell venni az egyedi helyzeteket, bármiről is legyen szó, két metodológiát alkalmazunk, mind a kettő érvényes, de nem ugyanarra az eredményre jutunk, tehát valóban ezen még dolgoznunk kell, ami a hiteleket illeti. Egyébként pedig, ahogyan elmondtam, testületileg hozzuk a döntéseket, és eddig a különleges helyzeteket nem vettük figyelembe. Harmadik kérdés, Perez asszony, Dölange képviselő is utalt erre, beszéltünk min, mindenkivel önök közül arról, hogy két lépcsős megközelítést alkalmaz a bizottság. Egyrészt megvannak a tényszerű adatok, a jelentések, de nyitottan állunk egy ambiciózusabb megközelítés felé a jövőben, amely az Európai Parlamentnek konkrétabb, nagyobb szerepet ad, és így együtt dolgozhatunk önökkel, illetve más jelentéstevőkkel és árnyék jelentéstevőkkel, és így a korlátozott megközelítésünket meghaladhatjuk. Köszönöm szépen, Darius Rozetti következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Először egy rövid utalással kezdeném Gulán asszony és Delange asszony kérdéseire. Valóban nagyon fontos ez a kérdés, hiszen el kell kerülnünk azt a benyomást, hogy kettős mércét alkalmazza a bizottság. Ezért azt kérem öntől, hogy konkrétan mondja el, milyen kritériumokat használtak akkor, amikor meghozták a végleges értékelés elhalasztására vonatkozó döntést. Elegendő az, hogy egy tagállam egyszerűen ne adja meg az összes szükséges információt a költségvetés tervezetre vonatkozóan, és akkor már is megkapja ezt a halasztást, ezt a haladékot, vagy más kritériumokat is alkalmaztak. Egyértelműen akarjuk ezt látni, annak érdekében, hogy minden kétséget elhárítsunk. Második kérdésem pedig, a gazdasági kormányzás egyik fontos komponensére vonatkozik, ez pedig a stabilitási koordinációs és irányítási ö, szerződés kitételére vonatkozik. Az egyik kitétel arra kötelezi a tagállamokat, hogy korrekciós mechanizmusokat valósítsanak meg a nemzeti jogszabályi keretben, annak érdekében, hogy a fiskális szabályoknak megfeleljenek. Különösen a túlzott deficit esetében. Kérdésem pedig az, hogy hogyan értékeli ezt a mechanizmust, ennek az eredményeit, hiszen már egy éve folyik, működik, mennyire tartja ezt hatékonynak, illetve általánosságban véve mi ennek a mechanizmusnak a megvalósítási státusza az érintett tagállamokban? Köszönöm azt, ahogyan megfogalmazta a kérdést teljesen világos voltok lenni, és még pontosabban, hogy mi motiválta a döntésünket. Itt nem arról van szó, hogy halasztásokat engedélyezünk, hanem várjuk a kiegészítő adatokat, hogy pontosabban meg tudjuk vizsgálni a három paramétert, Először is, hogy voltak-e hatékony nyomonkövetési intézkedések 2014 vonatkozásában, aztán a struktúrális reformok elegendel 2015 vonatkozásában, illetve harmadsorban, hogy ezek a gazdasági paramétereket és növekedési paramétereket módosítják-e az adott ország esetében, amely a kiegészítő párbeszéd tárgyát képezte. Tehát itt a két bizottság teljes mértékben folytonosságban dolgozik. Katainen úrral, Barozó úrral nyomon követtük ezt a kérdést, illetve Juncker elnökkel, aki a, az euró ö, ö, csoport elnöke volt akkor. Nos, ö, itt a feladatunk összetettebb. A bizottság ö, még hezitált azt illetően, hogy visszaküldjön -e egyes költségvetés tervezeteket, mert fennállt a konformitás hiánya. Katalin úr nemet mondott, itt nyomonkövetésre van szükség, illetve azt mondották ők, hogy az új bizottságra bízzák az ezzel kapcsolatos döntést. Nos, Dombrovski szúr és jó magam, fogjuk ezt kezelni, talán, hogyha szeptemberben elkezdett volna a párbeszéd, akkor pontosabb következtetésekre tudtuk volna jutni, de itt szó nincs a kettős mércéről, vagy a kétsebességű Európáról. Márciusban, hogyha döntést hozunk, az megfelelően indokolt lesz, és minden adat birtokában születik majd meg, tehát a bizottság mindenképpen vállalja a felelősségét, mindenképpen világos következtetéseket fogunk hozni. Itt nem arról van szó, hogy engedékenyek vagyunk bizonyos országok irányában. Itt objektív döntésről van szó, a lehető legintelligensebb megközelítést tudhatjuk alkalmazni, amely végeredményben a legjobb megoldáshoz vezet majd. Tehát nem a szankció az cél, a szankció alkalmazható, alkalmazni kell, amennyiben erre szükség van, és itt a stabilitási paktum hitelességéről van szó, ez a kockán, de biztosíthatom önöket, hogy sokkal jobb ugyanezen eredményhez valódi reformok révén és párbeszéd útján eljutni, mint szankciók útján, amelyek rendkívül kedvezőtlen hatással járnak. Végezetül mindez majd szerepel az értékeléseinkben a gazdaságirányítás kapcsán, ez egy nagyon friss mechanizmus, és egyelőre nem fogalmaznék meg végleges ítéletet ennek kapcsán, mert ez túlságosan elsietett lenne. Udo Bullman. Udo Bullman következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Szeretnék eh, egy megjegyzést megosztani önnel, illetve egy kérdést szeretnék önnek feltenni. A megjegyzésem a következő. Úgy vélem, hogy Európának két problémája van. Először is az, itt vannak az ideologisták. Ezek azok, akik mindegy, hogy milyen gazdasági realitás is legyen, Mindegy, hogy esik, havazik, vagy süt a nap, csak is a saját elveiket akarják mindenre rá erőszakolni. Mindegy, hogy mi van, a költségvetés csökkenteni kell, mindegy, hogy milyen gazdasági helyzet van. Vannak ilyenek az én hazámban is, más országban is vannak ilyenek. Az ön főigazgatóságán is vannak ilyen emberek, biztos úr. Vannak olyanok, akik még nem kértek bocsánatot Portugáliától, Görögországtól a trojka módszerei miatt, és vannak a másik csoportban a többi problémás emberek, akik a modernizációt próbálják megakadályozni. Ők nem akarnak semmi mást, mint amit eddig tettek. 28 tagállam van, pedig már egységes piac van, ez mindegy nekik, ők csak a nemzeti szinten tudnak gondolkodni. Úgy gondolom, hogy egy dolgot figyelembe kell venni a vitában. Ezen két problémás csoport összhatása miatt eh, növekszik az európai szélső jobboldal. És úgy gondolom, hogy ezt az összefüggést meg kell szakítanunk, és a kérdésem itt következik. Miért nem lehetne az önszolgálatának támogatásával visszatérni a régi jobb vált matematikához, a számok ugyanis nem csalnak, és lehet, hogy rövid távon egy tanulmányra lenne szükség. Korábban is volt ilyen, március voltak ilyen tanulmányok. Legyen három út, amit kiszámolnak a gazdasági szempontból minden ország esetében kiszámolnák ezt, hiszen mindenhol bizonyos, száz, bizonyos százalékig többet befektetnek, mint eddig, és össze lehetne adni ennek a összegzett hatását. Minden egyes ország egy százalékkal többet fektethetne be, és utána ez következhetne a strukturális reform, amelyről már az EU 2020 kapcsán döntöttünk megnézhetnék, hogy mit történik akkor, és utána ezen három ö, lehetőség esetében megnéznénk azt, hogy milyen adósság növekedés van, akkor legalább tudhatnánk, hogy miről beszélünk, tudhatnánk azt, hogy hogyan kell bánni a szabályokkal, hogyan lehetne a saját elveinkkel, ideológiáinkkal bánni, hogyan lehetne elérni azt, hogy Európa lehető leggyorsabban növekedjen, hogy Európa esetében ne legyen most már adósságnövekedés, egy jobb fajta növekedési lehetőség legyen azt kérném öntől, hogy legyen azon a szolgálataival, hogy ezt elérje, mert így lenne 2015 tavaszán már egy lehetőségünk arra, hogy más alapokon vitázzunk. Nos, nem szeretnék ideológiai preferenciákat kifejezni itt. A szerepem az, hogy bizonyos szabályokat betartassak. Nos, ECFIN főigazgatóság és más szervezetek makrogazdasági tanulmányokat készítenek, és nagy érdeklődéssel várom a javaslataikat. Thank you. Next speaker, Alain Lamassoure. Alain Lamassoure a következő hozzászóló. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Biztos úr, hallottam a válaszát azokra a kérdésekre, amelyek az eltérő bánásmódra utaltak. Van egy személyes félelmem. 11 évvel ezelőtt a Maastrichti kritériumok, illetve a több kritérium rendszere kudarcot vallott Németország és Franciaország miatt, hiszen ezek nem tettek eleget ezeknek a kritériumoknak, mégis aztán politikai okokból ezek az országok nem kaptak szankciókat. Azóta a fegyelmet megerősítettük, szankciók lépnek életbe, itt van az európai szemeszter, és így tovább. Azonban nagyon tartok attól, hogy az a politikai akadály, amelyel szembe kellett néznünk 11 évvel ezelőtt, az még most is itt van, most is létezik. Ott van a too big to fail, a bankok esetében, és most sajnos attól tartok, hogy az államok esetében is ugyanezt fogjuk tapasztalni. Nem ö, hibáztatjuk őket. Ott van Írország kérdése, aztán Spanyolország kérdése, őket még hibáztatjuk, de Olaszországtól kezdve már, már másképp járunk el. Tehát az eurozónának három legnagyobb országa, Olaszország, Franciaország és Németország soha, soha nem kap majd szankciókat. Ez azt jelenti, hogy egy olyan helyzetbe kerülhetünk, ahol félünk attól, hogy fölrázzuk a piacot, 8%-kal növekedett Görögország kamatlába, ezt el tudjuk fogadni, azonban, hogyha a nagy országok esetében ismét megrázzuk a piacokat, akkor az egész eurozónát sodorjuk veszélybe. Ettől félünk. Ez azt jelenti, hogy döbbenetes egyenlőtlenségek léteznek azon országok között, amelyek politikailag hangsúlyosabbak, és ezek nem kapnak hangsúlyt, illetve ott vannak, ott vannak azok az országok, akik az egész rendszer hitelességét megkérdőjelezik. Köszönöm szépen! Meggyőződésem, hogy a jelenlegi helyzet nem hasonlítható össze a 2003-as, 2004-es helyzettel, hiszen most teljesen más mechanizmusok vannak életben. Elmondtam, hogy milyen okokból kértünk még egy pár hónap haladékot, és pusztán egy-két hónapról van szó, amennyiben nem tesznek eleget ezek az országok a kötelezettségeiknek, a bizottság fellép, saját szerepének eleget tesz. Tehát nincs, nincs erről szó, hogy too big to be blamed, hogy túlságosan nagyok lennének ezek az országok ahhoz, hogy hibáztassuk őket. Azonban, hogyha drámai hatása lennének a piacra, a konjunktúrára, ezek a szankciók, akkor ezek fényt vetnének bizonyos mechanizmusok életképességére. Tehát nem, nem arról van szó, hogy minden áron szankcionálni kell. Második megjegyzés. A meghallgatás eleje óta egy-két országra hegyezzük ki a vitát. Azonban Franciaországgal, Belgiummal és Olaszországgal szemben szigorúbbak vagyunk, mint a többiekkel szemben. Hét, hét olyan ország van, amely, amely esetleg nem felel meg az elvárásoknak, ebből három az, aki, akinek kapcsán márciusban hozunk majd döntést. Márciusban Belgium Olaszország és Franciaország esetében itt nincsenek, nincsen szó szívességekről, a hitelességet akarjuk bizonyítani, egyrészt a paktum tekintetében, másrészt a bizottságra vonatkozóan, és el kell, hogy mondjam, hogy nem fogunk hezitálni, eleget teszünk a kötelezettségeinknek. Szánt. Szent, köszönöm szépen elnök úr. Biztos úr, egyrésztről leszögezhetjük, hogy az Európai Uniónak az állami és magán befektetéseket kell előtérbe helyeznie, viszont a six a two szembe kell nézni a költségvetési megszállításokkal, és most már nem megfelelően bánnak a, a melegekkel, a közigazgatás szempontjából könnyebb így eh, kezelni a mérlegeket, könnyebb csökkenteni a befektetést, mint a kiadásokat. A 2-pack, 6-pack rendszer igazából politikai eh, prioritás emelné a befektetés növelését. A, ez lenne az első kérdésem, hogy ezzel mit legyen. A második kérdésem, ez az országspecifikus ajánlásokhoz kötődik az Európai Bizottság iránymutatásokat fogalmaz meg akkor, amikor a tagállamok beadják a költségvetésüket. Tudjuk, hogy milyen technikai kötvények vannak. Mégis, amikor elemzéseket végeznek, akkor felmerül a kérdés, hogy az Európai Bizottság által elfoglalt álláspont az eurozóna javát veszi figyelembe, vagy az adott országért. Lehetne azt mondani, hogy hosszú távon a két dolog ugyanaz. A kérdés az az, hogy hol van az egyensúly, a nemzeti érdekek között, amit a kormány képvisel, illetve az eurózóna érdekeik között, amit a bizottság képvisel. Erre lennék kíváncsi, például Franciaország vagy Olaszország kapcsán, de ez egy szélesebb körű kérdés is. frankly Őszintén szólva, én nem látok itt ellentmondást. A szabályok végrehajtása és a befektetési terv között. Ahogy Beres asszonynak is elmondtam pár perccel ezelőtt, Dombrovski, illetve Tyson kollégáimmal együtt, megpróbáltuk bemutatni az éves növekedési jelentést, mint globális megközelítést, és három komponást alkalmazunk. Az egyik az a fiskális konszolidáció, amit folytatni kell, a másik a strukturális reformok kérdése, a harmadik pedig, ez a legújabb elem, ez a befektetési terv. Úgy gondolom, hogy ezek kiegészítik egymást. Ezért úgy gondolom, hogy folytatni kell a fiskális konszolidációt, hogyha nagyobb a deficit, nagyobb az adósság, az nem erősíti a gazdaságot. Hogyha nagyobb a deficit vagy az adósság, akkor akkor láthatjuk, hogy nem fognak emiatt többet befektetni, és ezért a befektetési tervet úgy hoztuk létre, hogy egy alapot hoztunk létre, amely garanciákhoz kötődik a költségvet, európai költségvetésből, és bizonyos végrehajtáshoz is kötődik. Az EIB eh, e plusz eh, részéről, és a tagállamok is hozzá fognak ehhez eh, járulni. Ezek viszont nem fognak az államadóság kiszámításába belekerülni az adott ország esetében. Ez egy globális megközelítés, szerintem ez egy jobb megközelítés, mert pontosan ez sokkal jobban átfogóbb, és ez minden aspektust figyelembe vesz, amelyel sikerült kilábalnunk a válságból, alacsony infláció, alacsony növekedés tapasztalható most és magas munkanélküliség, és ez elfogadhatatlan az európai állampolgárok számára. Ami a második kérdését illeti, A költségvetés tervezet, illetve a makrogazdasági folyamat, mi megvizsgáltuk a helyzetet, és tudjuk, hogy különböző erőfeszítéseket kell tenni mind a hitelezőknek, mind a, a hiteladóknak. Sokkal gyakran láthatunk különböző országokban azt, hogy fiskes kapacitást a befektetésekre is felhasználhatják, mind az állami, pedig a magánbefektetések esetében. Elnök, köszönöm szépen az utolsó hozzászólónk Hökmák úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. Nagyon sok vita volt már a deficittel kapcsolatban, és tudom, hogy van egyfajta diszkrepancia itt, hiszen vannak itt pragmatikusok és doktrinát erőltetők, hogyha a stabilitási paktumot meglazítottuk, és Franciaországnak és Németországnak lehetővé tettük azt, hogy legyen deficitük, és ezzel sokkal több problémát okoztunk. Az irányításban nagyon sokáig deficit volt, a pénz elfogyott, és ekkor megszorításra volt szükség. A költségvetést konszolidálni kellett, és viszont ez nem vezetett a megszorításhoz, a deficit politikája vezetett a az gazdaság stagnálásához és a munkanélküliséghez. Már láthatjuk azt, hogy egyre több a szélsőséges, ezt láthatjuk főként azokban az országokban, ahol, nem nagyobb, ahol nagyobb a deficit. A kérdésem a következő, mert ez kötődik a szabadítási paktum hitelességéhez. Ön mit gondol a deficitről? Nálunk is sokan azt gondolják, hogy a deficitet meg kell tartani annak érdekében, hogy ez majd stimulálja a gazdaságot, viszont a deficitnek van egy hatása. A legnagyobb deficittel rendelkező országokban vannak a legnagyobb, leginkább növekvő gazdaságok, és itt növekszik a foglalkoztatás is. Most ezt hogyan tekinti ön? Hogyan gondolkodik ilyen tekintetben a deficitről? Ugyanis a szabadítási paktum célja az az, hogy ellenőrizzen, ellenőrizze ezt a negatív elemet, ami aláássa a növekedést a vállalkozó kedvet. Tehát úgy gondolja-e, mert ez fontos a hitelesség szempontjából, Ön, ön hogyan értelmezi a deficitet? Ön úgy gondolja-e, hogy a megkésett politikák, amelyekkel a deficitet lehet csökkenteni, azok segíthetnek-e az országoknak abban, hogy elérjék a növekedést, amit már régóta nem értek el? Vagy úgy gondolja-e, hogy a deficit problémát jelent a gazdaság számára? Utolsó kérdésem pedig, Hogyha nincsen bírság, nincs büntetés hosszú távon keresztül, ez már olyan hosszú volt az időszak, hiszen a deficitet már nagyon régóta látjuk, és nem történt semmilyen fajta reakció erre. Tehát úgy gondolja el, hogy a büntetlenség, a büntetés hiánya, az sérti-e a stabilitási paktum hitelességét? Mert a stabilitási paktum hitelessége segíthetne nekünk, mindannyiunknak. Ez segíthetné a befektetések támogatását. Most ön hogyan tekint erre? Válasz. Köszönöm szépen, Hökmák úr. Hát most megismételhetem azt, amit már a vita eleje óta mondogatok, és ezelőtt is. Először is az Európai Bizottságnak nincs doktrinája, a szabályokat kell alkalmaznia, és ezt pragmatikusan teszi. Ezen voltunk, de hát lássuk be, hogy én teljes mértékben eltökélt vagyok abban, hogy a deficitet csökkentsük. Én hiszem abban, hogy a deficit és az adósság nem lett megoldás a versenyképes gazdaság számára. Úgy vélem, hogy a deficit és az adósság ellenségei a gazdaságnak. Hogyha nagyobb a az adósság és a deficit, igazából akkor gyenge az a gazdaság. Én ebben hiszek. Tudom, hogy vannak olyan országok, amelyek csökkentették a deficitjüket, de nem elegendő módon. Nem akarjuk ezt elhalasztani. Három plusz hónapra van ahhoz szükség, hogy elemezzük a három adott ország helyzetét, és ezt anélkül tesszük, hogy bármilyen fajta eljárás lenne a büntetések kérdése. Személyes meggyőződésem az az, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a célja az Európai Uniónak. Az, hogy legyen több reform, hogy a deficitet csökkenteni lehessen, és versenyképesebb legyen az a gazdaság. Hogyha el tudjuk kerülni a szankciókat ezekkel az eredményekkel, akkor az mindig sokkal jobb megoldás. De, hogyha arra szükség van, ha szükség van szankciókat foganatosítani, beleértve a büntetéseket is, mert a párbeszéd nem vezetett eh, a kívánatos eredményekhez és reformokhoz, akkor mindenképpen felelősséget kell vállalnunk, vagyis ez lesz az a megközelítés, amit Dombrovskis biztos hogy fogunk majd követni a bizottságon belül. Hökmák úr újabb kérdése. Ön mit gondol az eddigi párbeszédről az elmúlt két-három évben? Hogyha ez a párbeszéd eredménye járt volna, akkor nem lenne ez a plusz idő, amit kiszabtunk, ezek, hogyha szankciók, szankciókra szükség lett volna, akkor meghoztuk volna azokat. Azért hoztuk meg ezt a döntést, mert nem voltunk teljesen biztosak abban, hogy minden feltételek megfeleltek, és szerintem ez volt a helyes döntés. Elnök, köszönöm szépen Moszkoviszi biztosnak, minden kollégáimnak, szerintem rendkívül érdekes, élénk és rendkívül hasznos párbeszéd volt ez, az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság megelőzött bennünket abban, hogy közös alapot találjon a stratégiájához. Gondolom, hogy még magunk között beszélni kell erről. Vannak bizonyos tényezők, amire koncentrálni kell, Például az egyik az az, hogy nem ugyanaz a helyzet, mint 2001-ben jogi szempontból. Emlékszem, hol van De Lange kollega. A Kotmáreport volt az, amely az utas cikket behozta, és amely arról rendelkezik, hogy különleges körülményeket és a szituális figyelembe kell venni, és az elődeink valóban nem és tették azt specifikussá, hogy milyen eljárása lehet kiszámolni azt, hogy lesz-e átmeneti időszak. Ez egy be nem fejezett munka. ...2003-ban ezek a feltelek nem léteztek, ezért nehéz összehasonlítani ezeket a dolgokat. Más volt a jogi alap, és a másik az pedig az, amire emlékeznünk kell, hogy van hét ország, amelynél fennáll a veszély annak, hogy nem felelnek meg. Ezek közül hármat emeltek ki, hiszen eh, itt további lépésekre van szükség, Lehet, hogy ezen az országok panaszkodhatnának, hogy őket rosszabbul kezelték, mint a másik négyet. Tehát a többi négyet nem ö, vizsgálják tovább. Most már egy új fázisban vagyunk, és ezen el kell gondolkodnunk magunknak is, mindazok alapján, amiket a bizottság elmondott, illetve az új makrogazdasági stratégia alapján, amelyet ma vázolt fel a három biztos. Ismételten köszönöm szépen Moszkovic úrnak a jelenlétet, illetve a kollégáknak is, és most kezdődik az utolsó napirendi pontunk. For which I have to uh, complain, És uh, most uh, a parlament uh, szolgálatai miatt panaszkodnom kell, ugyanis uh, nem tudunk már tolmácsolást kapni az utolsó órára, úgy gondoltuk, hogy 12.30-ig lesz tolmácsolás, most viszont rátérünk az utolsó eh, napirendi pontunkra. As you know, we consider a very important moment for our activity because we consider úgy gondoljuk, hogy a delegált eh, jogi aktusok, illetve a parlament eh, szerepe nagyon fontos, tehát Nagyon sajnálatos az, hogy nem kapunk tolmácsolást a parlament szolgálataitól. Úgy gondolom, hogy emiatt majd panaszkodnunk kell. Uh, we will uh, start uh, we decided to, to, to discuss a number of uh, delegated acts as a Solvency II, CRD4, EMIR, MIFID, and AIFMD.